február 15-től tekint érvényesnek. Kérem, hogy ezeket tekintsük ezeket a mandátumokat megerősítetnek. Van ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor ezen képviselő felhatalmazások érvényesek. Roger Helmer jelezte, hogy lemond a konzervatív frakció tagság, tagságáról, és az EFD-ben lesz frakciótag. A nép